Okay, colleagues, we can move. Rendben, kedves kollégák, akkor folytathatjuk a 12-es napi rendel, ez az általános költségvetés 2018-ra. Kevesebb, mint egy éve beszéltünk erről, de hát az év nagyon gyorsan szaladnak a napok. A jelentés készítője itt van velünk, és mindenkit kérek, hogy foglaljanak helyet, és akik nem itt vannak azok, hagyják el a termet. Tehát, hogy akkor hallgassuk meg a 2018-as költségvetést. Charles öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell mondjam, hogy a költségvetési munka egy olyan, amit Mission Impossible-nek lehetetlen küldetésnek nevezhetnénk. A legutóbbi Költségvetési Bizottsági ülésen volt már egy bevezető, ott emlékeztettem arra, hogy a mi kompetenciáink minden területen korlátozottak. Európai parlamenti képviselőként ugyanakkor, hogyha szerények vagyunk, akkor elég, hogyha azt is nézzünk, hogy mit milyen mondani valója van a fejlesz, az Európai Unió fejlesztésére szánt összegekről. Tulajdonképpen itt nincs, nem mondhatunk igazán, a, az Európai Fejlesztési Alaphoz nem tudunk mit szólni, és a 80%-át az Unió fejlesztésére, illetve segélynyújtási kérdésekben nincs szavunk. Hogy a lényegre térjek, hozzá kell még tenni, hogy a fejlesztésre, segítésre nyújtott összegeknél van egy általános zűrzavar. Mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt még ellenezzük, tehát a migrációs politika és a fejlesztési politika között különbséget kell tenni. A fejlesztésre tudjuk arra szól, hogy felszámoljuk a szegénységet, a migráció az pedig részben olyan problémáknak a megoldásával kapcsolatos, amikkel Európában szembesülünk. Az első esetben a fejlesztés az kifejezetten olyan ez, ügyekre van, ami a szegénység felszámolását célozza, a második esetben pedig ö, egy ö, olyan zűrzavaros területre jutunk, ahol az korábban a segítségnyújtásra, fejlesztésre került, ez pedig egyesek óhaja szerint kerül elosztásra. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindezeket figyelembe véve, az általános gondolatmenetet követve azt mondhatjuk, hogy van egy fizikai elv, nevezetesen a közlekedő edények törvénye. Ha az egyik ö, helyen teszünk valamit, akkor a másik helyen ez a pénz hiányzik. Tehát ez végül is jó esetben is ö, nulla ö, kimenetelő játék. De a Brexit-tel pedig egy nagyon komoly összeg fog kiesni a fejlesztési pénzekből, és ez a költségvetési terve semmit nem jelez hosszú távra és hogy mit fogunk tenni akkor, hogyha az Európai Unióból kilép az Egyesült Királyság. Elfogadom, eh, hogy ezt nagyon nehéz lenne már most meghatározni, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy tettünk javaslatokat annak érdekében, hogy túljussunk ezeken a problémákon, és felkértük a tagállamokat, hogy végre eh, teljesítsük be a tett ígéreteket, és mindig, már kezdem úni, hogy mindig ugyanazt mondom el, persze senkit nem is érdekel, ezt láttuk már a konszenzusra az európai fejlesztéssel kapcsolatban, és mindaz, ami a tagállamoknak a felelősségével kapcsolódik. Gyenge az egész, a tanács az egyetlen, amelyiknek ereje van, az a tagállamokat jelenti. Ezt ki kell mondani, amikor azt látom, hogy milyen módon a közpénzeket, a fejlesztésre hogyan igyekeznek megszerezni a tagállamok, hogy európai kiadást valósítsanak meg, ugyanakkor azt elutasítják, hogy a migrációs politika valóban európai legyen. A kiadásnál európaiak vagyunk, egyébként meg nem. Ez egy képmutatás, amit le kell leplezni az állásfoglalásainkban a költségvetés kapcsán. Azt hiszem, hogy mi vagyunk az egyetlenek, de ezt nagyon határozottan meg kell tennünk. Tehát milyen lehetőségek vannak? 232 milliós mozgástér van, azt kérném a bizottságtól, hogy már vannak-e számadatok arra, hogy mit lehetne tenni ezzel a 232 millióval? És hogy vannak-e már olyan összegek, amelyek eliket eligértünk Törökországnak, akkor ezt is meg kell mondani. Van egy mozgástér, ami a saját problémáink megoldására kellene, ez egy olyan pénzösszeg, ami tranzitál a mi problémáink megosztására, mert az Európai Unió tagjai nem képesek globális megközelítést alkalmazni, és egy közös fellépést migrációs politika vonatkozásában. Ugyanez igaz a rugalmassági eszközre folyamatosan vajon ki fogjuk-e üríteni itten a fejlesztési támogatásokat, és ezt a törökországi megállapodásra fordítsuk. Szeretném azt is javasolni, hogy 20 milliót a, Human Development, tehát az emberi humán fejlesztésre fordítsunk. Ezt sőt, egyetlen tagállam sem te, foglalkozott ezzel. Most a Trump elnök a Global pooljával egyes ONG-től, NGO-któl meg fogja vonni az eszközöket, hogy a, a konfliktus helyzetben élő nők segítésétől veszi el ezeket az eszközöket. Kérdés tehát, pontosabbak leszünk-e a 232 millió felhasználásával kapcsolatban. Tehát ez egy lehetőség, hogy politikát csináljunk ezzel, vagy pedig hagyjuk a diszkrecionális joggal kerüljön ez felhasználásra. A másik az azi ügy 1,7%-kal került csökkentésre, az, Ázsia, és a Latin Amerikánál is lesz csökkentés. Ez a differenciálás elve aminél a közadományozó csökkenti az adományát, hogyha a régi kedvezményezett országok és a tagállamok már képesek egyre nagyobb eszközöket generálni és a saját helyzetüket kezelni a saját határokon belül. Kérném a bizottság, kérdezném a bizottságtól, hogy a jövőben mi lesz az ezen országoknak szánt összegekkel középtávon, és hogyan alkalmazzuk a differenciálódást az uniós költségvetésben. 14 milliós összeg fog rendelkezésre állni az Unióban 2018-ra. Ha ezt 1,7%-kal akarják csökkenteni, ez megvalósul-e? Latin Amerika esetében nem látom itt a számot, nincs előttem, amelyet ugyancsak alkal érinthet a differenciálás elve, de itt is vannak bizonyos mozgásterek. Én továbbra is nyitott vagyok és hallgatok a kollégákra, hogy meglássuk, hogy valamilyen általános alapelv kibontakozik -e ebből a vitából, hogy aztán véglegesen ezt kommunikáljuk a további feleknek, akik részt vesznek a költségvetés kidolgozásában. Hát ez a lényege annak, amit el szerettem volna mondani önöknek. Tehát ami az általános észrevételeket illeti, vannak állandóan visszatérő témák, amikkel foglalkozni kell, a költségvetés túlzottan korlátozott, de azért ezt jelezni kell, ami pedig a lehetséges fellépéseket illeti, szerintem az igények, a szükségletek nyilvánvalóak, amikor a G7-ek ülést tartottak Sziciliában, az olasz elnök beszélt a humanitárius igényekről, szükségletekről, 7 millió, 7 milliárdról beszélt, ha jól emlékszem, hogy a az éjség fenyegetett országok problémáját megoldjuk. Ekkor az Egyesült Államoknak a, az elnöke levette a fejhallgatóját, szerintem nem érti az olasz, ez azt jelenti, hogy abszolút nem érdekli őt ez a helyzet. Egy olyan világban élünk, ahol egyesek vállalják a felelősséget, mások megígérik, hogy felelősek lesznek. Európa a második kategóriában van, de valakinek szállítani, teljesítenie kell. Európának meg kell mondani, hogy mit tesz ezekkel a helyzetekkel. Mindent nem tud megoldani, de sokkal többet tehet. A tanács a gyenge láncem mindenben, és az, ahogy és ez az általános megállapítás szégyenletes módon akarják a tagállamok kiüríteni a közösségi kasszát, hogy olyan politikákat finanszírozzanak, amiket nem akarnak Európában, és ezt kell stigmatizálni a jelenlegi költségvetésben. Köszönöm szépen. Ezzel az utolsó ponttal kapcsolatosan az EU humanitárius segítségnyújtásával kapcsolatban Ugandában egy nagy menekült tábort látogattak meg nemrégiben, ahová nagyon sokan mm, mennek, és volt egy ENSZ felhívás, és nagyon kevesen válaszoltak, de 75%-a a válaszoknak a finanszírozásra, a segítségre az Unióból jött. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell. Robert Neuser először, aztán Maria Hajboken, Anna Litz a felszólalók. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, kedves Charles, az jelentés nevünk nevében beszélek, Vincent Pejon nevében, aki nem tudott eljönni a mai ülésünkre, megpróbálok olyan gyors lenni, amely, amilyen csak lehetek. A, először is a politikai prioritásokról szeretnék szólni a politikai frakciónkon belül, aztán pedig a többi kérdés. Először is a politikai prioritásokról. Charles mindig is teljesen világos volt a 0,7 pontos témával kapcsolatosan, és az EU helyzettel a Brexit után. Itt az általános kontextusban nem igazán látjuk, hogy milyen hézagok alakulnak majd ki azáltal, hogy az USA kivonul. Ami a fejlesztési politikánkat illeti, a humanitárius segítségnyújtást, úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a szegénység felszámolásával kell foglalkoznunk. Itt elsősorban a mezőgazdaságra is fókuszálni kell, itt hosszú távú beruházásokra van szükség, és nem lehet a szegénység gel úgy foglalkozni, hogy csak a rövid távra gondolunk. Nyilván világos üzenetet kell küldenünk, nevezetesen, hogy nem igazán tudunk minden biztonsági programot finanszírozni. Semlegesnek kell lenni, és arányosnak kell lenni a szükségletekkel. Nem arról van szó mindig, hogy mennyit költünk el, hanem hogy hogyan költjük el a rendelkezésre álló pénzt figyelembe kell venni a rövidtávú következményeket is, a politikai és a médiákkal kapcsolatos megfontolásokat. A költségvetésben vannak olyan prioritások, amelyek te, te, természetesen kihatnak a közvélemény véleményére is. Várjuk a tanácsnak a döntését. Itt két költségvetési tervezetről van szó. Az e, első költségvetés tervezette a bizottságnak foglalkozik az élelmiszer biztonsággal is. Vannak különböző becslések de összességében 7,6%-os a csökkentés a 2016-os évhez viszonyítva a múlt évi költségvetés persze egy teljesen rendkívüli volt már a török és a migráns helyzet miatt is, de van két olyan költségvetési sor, amelyeket kommentálni kell. Először is az Erasmus Plus programjának a költségvetését csökkentettük, annak érdekében, hogy a szolidaritást tudjuk növelni az EU-n belül. Ez nagyon furcsa dolog, mert ez gátolja a nemzetközi együttműködést, és vég, végül az oktatást is. A második a Dél-Afrikával való együttműködési költségvetési sor. Azt látjuk, hogy vannak olyan afrikai országok, amelyeket nem igazán érint a migráns kérdés, és kevesebb pénzt kapnak. Továbbá a koordinátorok úgy gondolják, hogy azokkal a prioritásokkal kell foglalkozni, amelyekben megegyeztünk. Sok esetben nagyon sok terület nem kerül be a költségvetésbe. A például a szexuális zaklatások áldozatai, a különböző válsághelyzeti kezelések ilyenek. Világosnak kell lenni a tanácssal is. A prioritásaink számára új forrásokra van szükség. Látjuk azt, hogy van mennyi az új válsághelyzet is, és ezeket is finanszírozni kell. Köszönöm szépen, köszönöm szépen hogy Vincent Pajó nevében is beszéltél. Következő felszólaló. Linda. Köszönöm szépen, Linda. Judy Hatala az, aki követi ezt a budgettal kapcsolatos témát, és ezért nem is akarok a Hédi nevében szólni, csak egyszerűen néhány dologhoz hozzá szeretnék szólni. Csász az előbb elmondta, illetve utalt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a fejlesztéspolitikai pozícióinkat a következő háztartási tervben rögzítsük és harcoljunk is értük, hogyha kell július 18-án kaptuk meg a következő évi kerettervre vonatkozó javaslatokat a bizottságtól, és hogyha egészen eddig, eh, tehát különböző fontos céljaink, például a szegénység elleni harc, illetve egy, egy és más pont, amit Norbert is elmondott, például fejlesztési projektek és a mezőgazdaság területén a fejlesztés. Hát, hogyha ezeket nem tudjuk már most eh, elérni, akkor hogyan fog ez kinézni a következő nagyobb, eh, középtávúbb pénzügyi tervek során? Tehát én azt gondolom, hogy rettentően fontos az, hogy a következő több éves pénzügyi tervre vonatkozóan korábban érkezenek meg a a bizottság javaslatai, hiszen tudjuk a konszenzus alapján a pénzek egyre jobban elfolynak a migráció elleni harcra. És én most ebben sem akarok belemenni, hogy miért, de nyilván megvan az oka. De akkor is a következő több éves eh, keretterven 2018-ban már tudnunk kell ezeket a dolgokat alapjaiban rögzíteni, hogy harcolhassunk érte, és ezért tudnunk kell, hogy mit szeretnénk egyáltalán. És éppen ezért éppen most volt egy eszmecsere arról, hogyha békés biztonsági kapacitásokat akarunk kialakítani. Hát nemzeti szinten el szeretnénk érni, hogy két át a GDP-nknek katonai kapacitásokra fordítsuk. Hát miért nem lehet ennyi, ugyanennyi pénzt a a békére és a biztonságra Európán kívül fordítani? Minek kell ezt Európán belül, ezt a pénzt katonai kapacitásokra fordítani? Tehát miért nem lehet más kalapokból pénzeket erre a forrás, ezekre a célokra fordítani? Tehát én azt gondolom, hogy időben kell ezeket a dolgokat beindítani a bizottsággal folytatott eszmecserébe, hogy ne csak apróságokat tudjunk már a végén módosítani, hanem sikerüljön az, hogy a békés biztonság, de ez most csak egy példa akar lenni, céljára például például forrásokat fordítani, és ezért nagyon jó lenne, hogyha időben megkapnánk ezeket a pontokat, és éppen ezért a 2018-as költségvetésre folytat, ről folytatott vitával kapcsolatban ez már egy jó dolog lenne, ezt el tudnánk indítani. Annalíz következik, tessék, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Szeretném folytatni ott, ahol Robert Neusser abba hagyta, és ön is, az ICSP témában az AFED-ban a szavazáson engem leszavaztak, amire oda kell figyelni, hogy a DCI finanszírozás benne legyen a költségvetésben. Egy világos üzenetre van szükség, mert még nincs kivéve a költségvetésből, de ezt ki kellene venni politikai szempontból is. Tehát a DCI-t a javaslat, a bizottság javaslata kapcsán, és ezt a jelentésbe is bele kell venni. Ennek semmi köze a 2%-hoz és a, az európai pillérhez. A Költségvetési Bizottság tárgyalta a védelmi költségeket, legalább 500 millió lesz a költségvetési sor az európai védelmi tevékenységre, de nem a fejlesztésre. Ez nagyon érdekes, hogy más tevékenységre ott van a költségvetési sor, és mi a saját területünkre is kértük. Hogyha a migrációról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy, hogy Bangladesből is sokan jöttek az afrikai úton át Európába a bizottságnak, tehát érdeke, hogy ne legyenek csökkentések. Felhívtuk a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá a költségvetési kiadásokhoz. Vannak olyanok, akik egyáltalán nem járulnak hozzá. Itt nyomásgyakorlása is került sor aztán ott van a médiával kapcsolatos feladatok, nagyon érdekes ülésekre került sor a tagállamokban, be kell venni a különböző programokban a, ba a képzést is. Vannak különböző nemzetközi találkozók, média képzés területén is van európai finanszírozás, aztán nemzetközi kereskedelmi témákban a Panama papírokkal kapcsolatosan is. Tehát ezt is be kell venni a költségvetésbe. Köszönöm. Ami a költségvetést illeti, 2020 a 2020 utáni területtel kapcsolatos feladatokat 2018-tól kezdjük majd tárgyalni a költségvetésre vonatkozóan, és még mielőtt a 2018-as éves költségvetését bemutatja a bizottság, az előtt ugye a munka elkezdődik. A bizottság részéről is vannak képviselők itt, a DEFCO részéről és az ECO főigazgatóságról, és talán a DEFCO-val kezdjük. A DEFCO költségvetési tervezete 3 milliárd euró, és két egész 94 milliárd ez a két költségvetési sor. Itt a pénzügyi programozás már elindult. Az ICSP-ben 6,5 milliót átcsoportosítottak a CBSD-re, Pan-Afrikára 10 milliót szintén, aztán a kommunikációs költségvetési sor az IPA-ból kerül lehívásra 2017-re 200 millióval több volt a költségvetés. A múlt évben 155 millió volt az új partner, migrá, migráns partner kapcsolatok megoldására van, ahol 100 milliós volt a növekedés, aztán a kolumbiai Trust Fund ra is vannak finanszírozási előirányzatok. A DEFCO eszközök hozzájárulnak az EU költségvetéséhez a migráns probléma megoldására. A fő célkitűzésünk az, hogy hosszú távon ki tudjuk, meg tudjuk szüntetni a szegénységet. Az Európai Parlamenttel kapcsolatban vagyunk, természetesen a költségvetési tárgyalásokban új prioritások vannak a költségvetésben is. Köszönöm. Az ECO-ban tudomásul vettük azt, hogy a 2000 18-as költségvetésben lesznek növekedések 2017-hez viszonyítva. Ezek pozitív jelzések. Szíria, Irak, a közel-keleti válsághelyzet tehát figyelembe véve aztán Szomália, Nigéria, ahol a legtöbben éheznek, fel kell lépni, ezek ellen a válságok ellen meg kell oldani a szegénység megszüntetését, számos fronton lépünk fel, és a 2018-as költségvetésben lesznek növekedések, és ezt üdvözölték. Köszönöm szépen! kapcsán. Először is szeretném megkérdezni a bizottságtól azt, hogy a jövő évre vonatkozóan és a további években mi lesz a költségvetési kihatása a differenciálásnak. Ugye jövő évben itt csökkentés lesznek ezen elv alapján, de szeretném tudni, hogy hogyan is értékeli, hogy mi lesz a jövőben a helyzet. Ez az első pont. A második pontom nagyon odafigyeltem a javaslatokra, amelyet Annalíz és Robert Neuser tettek, nevezetesen a költségvetési módosításokat illetően. Azt javaslom, volt egy javaslatom, úgy gondolom, hogy egy sokkal nagyobb összeget kell szentelni az emberi területekre, az emberi eh, erőforrásoknak, figyelembe véve azzal azt, amit eh, az Egyesült Államok eh, elnökkel mondott, az Erasmus Plus-t szintén vissza kell helyezni az előző állap, megelőző állapotra, ami pedig ezt a átcsoportosítás illeti, tehát a fejlődési terület át területről átcsoportosítana a költségvetéseket más területekre, például biztonság, migráció, tehát ezekben a terület, ezeken a területeken nagyon is erőteljesen fel kell lépni. Nagyburg asszony egy olyan dossziéről beszélt, amely nagyon fontos, nevezetesen az Európai Unió 2%-ot szán a védelmi politikára kellene, hogy szálljon. 2 százalék, ez azt jelenti a legtöbb ország számára, hogy meg kell duplázniuk a kiadásaikat. Hogyha a tagállamoknak a dupláját kell szenteniük a védelmi kiadásokra, ugye, akkor ez, ez szintén egy, egy üres javaslat, ugyanis az Európai Uniónak több millió euró előirányzott költségvetése van, tehát nem látjuk igazából, hogy hogyan lehet finanszírozni ezt a néhány százmillió eurót, sem hogyan lehet kezelni, akkor nem, nem komoly az egész helyzet így megint csak meg kell állapítani, hogy az Európai Parlamentnek erőteljesen fel kell lépnie, és ebben természetesen fontos, hogy a bizottság is feltétel nélkül támogassa a parlamentet. Ugye értettem a kérelmeket, mindent meg fogunk tenni, hogy az előző állapotra visszahelyezzünk bizonyos előirányzatokat a kollégáimmal és a titkárságommal véglegesíteni fogom a lehető leggyorsabban ezt a jelentéstevet számadatokkal a 2018-as költségvetésre vonatkozóan. Köszönöm szépen, Charles. A határidő a módosító indítványokra a devében július 18 dél és augusztus 30-án kerül majd megvitásra, és akkor a, és augusztus 25-én kerül szavazásra. Heidi, elnézést túl későn érkeztem, de egy nagyon fontos megbeszélésem voltam. Szeretnék csak egy észrevételt fűzni ahhoz, amit Charles imént mondott ennek a szakbizottságnak fenn kell tartania a fejlesztési pénzeket a fejlesztésre. Én úgy gondolom, hogy a külügyi bizottság tegnap, amit tett a stabilitás és béke instrumentummal, a jogi alapon túl, mert azt akarták, hogy a DCI eszközt kihagyják. Ez az eszköz, alig van valami köze a fejlesztéshez, és a, ezt mondta a jogi bizottság, és alternatív ö, jogi ö, feljegyzést kellene küldeni erről a bizottságnak. Rendben, mondja az elnök. Köszönöm szépen, kollégák. Reméljük, hogy a bizottság majd ezzel foglalkozik augusztus végén, amikor a módosítókról szavazunk. Kedves kollégák, ezt a témát egy kicsit korábban befejeztük. A következő témánk az a Libe szakbizottsággal közös téma, a sürgősségi támogatás Görögországnak. Ez egy nagyon fontos téma, mert ami most történik, az ECO pénzalapok kimerülnek, és a görög kormány alapjai jönnek be, tehát itt van egy hízag, ami finanszírozásra kell, hogy kerüljön, ezért tartunk közös együttesülést a LIBE szakbizottsággal az alapszolgáltatásokról Görögországban. Ezt 11 órára hívtuk össze, javaslom, hogy 11 óráig tartsunk egy rövid szünetet. Remélem, hogy a LIBE szakbizottság időre ideért küldtem nekik egy üzenetet, hogy mi már befejeztük, úgyhogy köszönöm szépen, találkozunk 11 órakor és a Libe szakbizottság után, akik későn élnek, azoknak még lesz esetleg majd utána lehetőség. Lehet, hogy csak angolul, de a ö, libét azt ö, negyed egyre próbálom befejezni. Köszönöm.